megoldást, de legalább egy megfelelő, becsületes lépés vagy. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony biztos úr. Elnézést kére két kollégámtól, mert megszakítottuk ennek a vitának a folyamát, de miután most vettem át az elnöki széket, azt mondták nekem, hogy most kell egy formális közleményt megtennem, ezt meg kell tennem, ha egy kis figyelmet szentelnek. Krisztóf Becsó úr arról tájékoztatott, hogy lemond az Európai Parlamenti mandátumáról, méghozzá 2011. január 1-i hatállyal. A 4 per 1-es bekezdés értelmében a parlament üresnek nyilvánítja ezt a széket ettől az időponttól kezdődően. A hat, francia hatóságok azt, azt mondták, hogy Agnès Lebrun fogja felváltani Bése urat, és ugyanezen említett bekezdés értelmében 2011. január 1-től Agnès Brun veszi át az említett, felsemlített képviselő szerepét. A 3 2 bekezdés értelmében Agnès Brun asszony minden értelemben vett teljes jogú tagja lesz a tisztelt háznak, feltéve, ha előzetesen aláírja azt a nyilatkozatot, amely értelmében arról számol be, hogy az Európai Parlamenti mandátumával össze nem egyeztető hivatalt nem tölt be. Kedves kollégánknak minden jót kívánok, köszönöm szépen. Most pedig visszatérnénk a vitára. A következő hozzászóló Zsoli asszony, a DEVE a Fejlesztési Bizottság részéről egy percre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ez a ÖPM, GPM az Európai Unió, Kamerun és Kongó között egy jó hír kellene legyen az érintett lakosságok számára. Jó hír a biodiverzitás számára. De ez csak egy lépés, egy hosszú folyamat első lépése, amelyet az Európai Parlament nagy körültekintéssel fog nyomon követni. Ha azt akarjuk, hogy ez a megállapodás lehetővé tegye a szabályozott, átlátható, a környezetet tiszteletben tartó fakitermelést hoz létre a helyi lakóság számára, és nem csak néhány nagy, többé-kevésbé legális csoport számára, akkor az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a helyi benszülött lakosok jogait tiszteletben tartsák, részvételüket megerősítsék a konzultációs folyamatokban, hozzá kell járulni ahhoz, hogy a részvevők megfelelően hozzá tudjanak járulni, a korrupció elleni küzdelemhez is hozzá kell járulnia, és valódi erdészeti irányítási rendszerekhez. A megállapodás nem szabad, hogy ürügy legyen arra, hogy megörökítsük azt, hogy a fejlődő országok nevezeti erőforrásait végtelenül kihasználjuk, hanem valóban egyensúlyt kell teremteni az Európai Unió és ezen országok között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a politikai frakciók nevében, először is a néppárt nevében, Felner úr kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm biztos úr beszámolóját is. A Kamerun és kongói megállapodásról beszélünk. Fontos megállapodásokról van szó, éppen ezért üdvözlöm, hogy megoldást találnak az erdészeti szektornak, nem utolsó sorban szociális problémái is. Az illegális fakitermelés olyan betegség, amely nagyon sok szimptomával jár együtt, korrupcióval, szegénységgel, adott esetben háborúskodással is az illegális csoportokon, ezen az illegális millión belül. Éppen ezért örülök ennek az egyezménynek, és annak is örülök, hogy a bizottság fellépett ennek az egyezménynek a nyílbeütése érdekében. A cél az, hogy a kereskedelem szabadságát biztosítsuk, azonban itt is reformokra van szükség, és korrupció ellenes szabályokat kell alkotnunk, a korrupció ellen harcolnunk kell. Nyilvánvalóan a tünetekkel is foglalkoznunk kell, az illegális fakitermelés tüneteivel. Úgy éppen ezért üdvözöljük, hogy az egyezmény a tünetekkel is foglalkozzuk, és reméljük, hogy egyre több országgal fogunk tudni ilyen egyezményeket kötni. Hogyha ugyanis a korrupcióval nem vesszük fel a harcot, és ezt nem tudjuk leküzdeni, akkor nem fogjuk tudni a céljainkat elérni, és nyilvánvalóan nem fogjuk tudni annak elejét venni, hogy illegálisan kitermelt fa kerüljön az Európai Unióba. Például Svédország is exportál fát, illetve importál fát, adott esetben olyan országokból is, amelyek szegényebbek, mint Svédország. Mi azonban be kell tartsuk a szabályokat, éppen ezért folytatnunk kell az illegális fakitermelés elleni harcot. Ez kell, hogy a célkitűzésünk legyen. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Kutász úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az Európai Bizottság az önkéntes partnerségi megállapodást már lezárta a fakitermelő országokkal. Nagyon fontos az, hogy aktívan részt vegyen a benszülött lakosság a megállapodás végrehajtásában, és jobb fajta jogalkotásra van szükség az erőgazdálkodás területén, hogy el lehessen kerülni azt, hogy ne legyen további korrupció. Be kell vonni a civil társadalmat is a Kamerunnal kialakított megalapodásba, és konkrét célokra van szükség annak érdekében, hogy megfelelő párbeszédet folytathassunk ezekkel az országokkal. Fenntartható erdőgazdálkodásra van szükség, amely környezetbarát és amely kárpotlást kínál ezen országok számára, és nemzetközi megalapodásra is szükség van, amelyet be kell tartani a fenntartható fejlesztések követ a legfontosabb. Köszönöm szépen, az Alda nevében Davis úr következik. Tisztelt elnök asszony, most az önkéntes partnerségi megállapodásokról beszélünk, ez nagyon szép szavak. Azt jelenti ez, hogy az Európai Unió nem akarja rákényszeríteni az akaratát a fejlődő országokra, hanem inkább segítőkezet nyújt azért, hogy elérjük a közös céljainkat. De a gyakorlati oldala a megállapodásnak egy olyan országgal, mint Kongó, a számos problémát vet fel. Maga a méret ennek az országnak, amely majdnem akkor, mint Európa, nagyon-nagyon nagy mértékben nem is jelenlévő a kormány, óriási a korrupció. A Transparency International ö, Kongót nagyon utolsó helyre sorol, sorolja. mindenképpen azon kell lennünk, hogy a célokat el lehessen érjeni a megállapodással. A fakitermelésből származó profit óriási, és nem igazán tudunk ezért semmit, ezzel semmit, fel, semmit felmutatni. Óriási a verseny. Kína például nem fordít akkora figyelmet az erdőgazdálkodásra, mint mi. Ezek a problémák már arra mutatnak, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások bármennyire is jók ezek, nagyon nehéz ezekkel eredményt elérni. Tehát milyen fajta biztosítékot tud adni az Európai Bizottság arra nekünk, hogy minden lehetséges lépést megtesznek annak irányába, hogy a nagy ambíciók, amelyeket itt kitűztünk magunk elé, azok megvalósuljanak, és hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ezek a megállapodások a jövőben való, valóban meghozzák azt az eredményt, amit szeretnénk. Elnök, köszönöm szépen! Az EFD nevében Rosbach azt következik két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A világ erdeje, a világ tüdeje, éppen ezért megfelelően kell védeni őket a rendkívül növekvő világlakosság, világnépesség mellett. A távoli világrészeket sem kímélke a gazdasági válság, Éppen ezért eh, az európai erdőket is kellene hasznosítanunk, ahelyett olyan területek erdeire támaszkodnánk, eh, amelyeket korrupció érint, és amelyeket, amelyeknek a kitermelését nem tudjuk eh, ellenőrizni. A kitermelés a biológiai diverzitást veszélyezteti, a veszélyeztetett állatfajok kipusztulása az ezet. Éppen ezért más, ennél sokkal jobb alternatívákra kellene támaszkodnunk, hogyha több erdőt telepítenénk Európában, és több eh, európai erdőt hasznosítanánk, akkor ezek a problémák gyakorlatilag megszűnnének az európai berkeken belül. Miért van szükség egzotikus trópusi fákra itt Európában? Természetesen nem írhatjuk elő az európai polgároknak, hogy ne használjanak, eh, illetve vásároljanak trópusi eh, fa, fajtákat. Azonban, hogyha ezt a szabadságot meghagyjuk, akkor a az importált fánál erősebb ellenőrzésre van szükség, a korrupciót meg kell szüntetni, és erre talán jók ilyen egyezmények is, azonban nem szeretném magamat becsapni, és nem akarom azt mondani, hogy meg fogjuk tudni, szün, meg fogjuk tudni szüntetni például Kongóban is az illegális termelést jobb lenne egy kötelező érvényű egyezmény, mint egy ilyen önkéntes, de nyilván inkább legyen egy önkéntes egyezmény, inkább jobb egy önkéntes egyezmény, bár, mint egy semmilyen egyezmény hogyha a világerdőnek védelméről van szó, akkor ezzel is meg kell elégednünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, függetlenként Mölcerről következik. Köszönöm. A Cameronnal kötött partnersági egyezmény ugyan dicsérendő szerintem, és az Európai Unió nemzetközi erdő évében dicsérendő, de sajnos kérdést kell föltenni, mennyire lesz ennek értéke. A környezetvédelmi szervezetek Kamerunt azzal vádolják, hogy ö, tudatában van az erdőgazdaságban, nincsen tolmácsolás, hogyha újra kezdené, az lenne az igazságos, mert sokan nem hallották azt, amit mondott. Akkor újra kezdem. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Kamerunnal megkötött eh, partnerségi egyezmény ugyan dicsérendő, és a európai erdők évében mindenképpen javítja az EU-nak az imidzsét is, azonban kérdés, hogy többet ére, mint az a papír, amire rávetették ugyanis Kamerunban napi teljem a korrupció, és a környezetvédelmi szervezetek azzal vádolják az államot, hogy, tudat, hogy tud az erdőiparban, az erdészetben előforduló bűncselekményekről, és akadályozza a bűnüldözést. A 60%-át az erdőknek külföldi cégek ellenőrzik. Az a kérdés merült tehát fel, hogy hogy nem veszik-e el a belföldi vállalkozásoktól, a külföldi a teret ezen a téren. Mi a célja ennek az egyezménynek, és nyilvánvalóan a Nyilvánvalóan az egyezmény nem szabad, hogy eltakarja azt a problémát, hogy az európai erdőkkel is foglalkozni kell. A legtöbb európai országnak ugyanis példamutató erdőgazdálkodása van. Köszönöm szépen. Most pedig a az egyéni hozzászóló következnek először is Kacsmárek úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök, aztán tisztelt biztos úr. Hölgyeim és uraim, egy hónappal ezelőtt a Deve Szakbizottság delegációjával Kongóba látogattam, és beszéltünk a hatóságok képviselőivel, az NGO képviselőivel. A fakitermelési ágazat nagyon fontos az ország számára. Ez a második legnagyobb bevételi forrása az országnak az olaj után. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mi történik az olajbevétellel. Hát nem igazán átlátható ez számunkra, nem tudjuk, hogy mi történik ezzel, és az információk nagyon sokára érnek el hozzánk. Kongó kifejezte aggodalmát az erdők jövője miatt, és egy nagyszabású erdő, erdősítési folyamatot szeretnének elérni. Nagyon sok sikert kívánunk nekik ebben, és ezért fontos az, hogy erősítsük a legális kereskedelmet, a, a felváltatani legális kereskedelmet. Ehhez az kell, hogy működőképes legyenek a szomszédos országok is, mert a csempészet miatt lehet, hogy nem lesz értelme ennek a megalapodásnak. A az illegális fekete tiltása remélhetőleg kötelezővényű lesz, sokan rámutattak erre. Ugyanakkor a rendszert a lehető leghatékonyabbá kell tennünk, nyomást kell gyakorolnunk a többi szerepvállalóra is, importőrre is, nem csak európaiakra, és így lassanként ki lehetne küszöbölni az illeges fakitermelést. Ezzel a megakadással meg lehet szüntetni az erdőírtást, meg lehet, szünt, meg lehet akadályozni a szegénység növekedését is, de szükség van arra is, hogy a mezőgazdaságot növeljük, növeljük az élelmiszer ellátást is. A flag által sokkal többet tehetünk a környezet számára. Elnök, Asszernis úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, örülünk annak. Örülünk annak, hogy a két megállapotásról lezárták a tárgyalásokat, vagy megszületett a két megállapotás. Azonban ami a FLECT, az ÖPM tárgyalásokat illeti Malajziával. Most itt ez azt jelenti, hogy ez nagyon fontos eszköz a kezünkben. Nagyon fontos az erdészeti rendelet is például. Aztán ezek az országok, ahol vannak FLECT, vagy ÖPM megállapodások, ezek eh, mentesülnek a rendelet hatája alól. Talán ez nagyon fontos terület lenne a jövőbeni tárgyalások során. FLECT megállapodásokat kellene kötni Afrikában, Ázsiában, és nagyon fontos, hogy más országokat is bevonjunk, Vietnamot például, amelyek nagyon fontos erdőkkel rendelkeznek. Ezeket az országokat megfelelő felelősséget kell vállaljanak, eljárásokat kell kidolgozniuk, hogy lehetővé tegyék a legális erdőkitermelést. De mi megcsináltuk már a házi feladatainkat? Nézzünk körül az EU tagállamok között. Mindenki betartotta a behozatali szabályokat, a FLECT megállapodást érintő országokkal kapcsolatban? Mindenki betartja az erdészeti rendeletet? Azt hiszem, hogy további delegált jogi aktusokra van szükség. Két évünk van arra, hogy a joggyakorlatba átültessük a rendeleteket. A tagországokat a bizottságnak valóban most pedig a spontán felszólalók következnek, mindenkit meg tudunk hallgatni. Kelly úr először. Jó, reg- jó estét kívánok! Elnök asszony, nyilván ez nagyon sokkal fontosabb, mint ami a reklámot illeti. A rendszeres és ö, szándékos erdőkivágást hajtottak végre a harmadik országban. Ö, nagyon is zsugori üzleti vállalkozók és fösvény zsugori kapzsi kormányok hajtották végre. Azt hiszem, hogy ezt a megállapodást, ha a törvényeket nem hajtatjuk végre, akkor semmit nem ér az a darab papír, amire mindezt leírták. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy megszüntessük a tartós erdőírtást, ami a Mercosurral történő megállapodást illeti. A Mercosur megállapodás kapcsán arra biztatták a gazdákat, hogy vágják ki a fáikat, annak érdekében, hogy engedélyt kapjanak arra, hogy agrártermékeiket bevigyék az Európai Unióba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ferreira úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Illegális fa kivágás Közép-Afrikában, Kamerunban, Kongóban. Ez egy valódi veszély a természeti erőforrások szempontjából és a lakosság, ez indigén, tehát a benszülött lakosság szempontjából. A biodiverzitás is veszélyeztetve van, hiszen nagyon fontos, ugye, ami a biokémikai ciklusokat illeti, ami a trópusi erdőket illeti. Elsősorban az erdők kivágás a fejlődő országok vállalkozói által történik. Az EU-ból érkező cégek vágják ki a fákat, és nem szabadna ezt elfogadni. Nem lehetne támogatni a nem fenntartható erdészeti gazdálkodást, erdőgazdálkodást. Nagyon fontos az, hogy nem szabad egyszerűen külföldi cégek kezébe adni, hogy elkótya vetjéjék ezeket a nagy erdőterületeket. Nagyon fontos a gazdaság támogatása. Nagyon fontos az önállátó gazdálkodás. És Röbik úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a fa témája az jövőben mindenképpen a figyelem középpontjába fog kerülni. Éppen ezért tartom fontosnak a megállapodást, amely ezen a területen támogatást ad különösen pedig eh, a továbbképzés területén segít a kamerun és kongói üzemeknek, és ott lehetőséget biztosít nekik, hogy ökológiai téren is előrelépéseket tegyenek. Éppen ezért örülök annak, hogy erre a vitára is sor került. Mindannyiunk számára fontos, hogy a fa szükségletünket megfelelő forrásokból elégítsük jövőben is. Köszönöm. Obermeyer úr. Köszönöm szépen, Obermeyer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kamerun 40%-át erdő fedi, most még, hiszen Kamerun a legnagyobb fa exportőrje Afrikának, de sehol a világon nem történik ilyen nagy mértékben az erdőírtás. Valószínűleg pár éven belül e, eltűnnek ezek az erdők, hogyha így folytatódik minden. Mit lehet tenni? Először is le kell küzdeni a korrupciót, és sokkal erősebb szankciókra van szükség, és fenntartható erdőgazdálkodásra, és ahol fát termelnek ki, ott továbbiakat kell ültetni, és el kell kerülni a kár okozást a fakitermeléssel. Az Európai Uniónak is tennie kell valamit, hiszen nagy részét ennek a fának Európába exportálják, és itt is be kell avatkozni. Nagyon jó az önkéntesség, de ebben az összefüggésben, összefüggésben mindenképpen kötelezni kell a vállalatokat a megfelelő eljárásra. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottsághoz fordulok, hogy zárja le ezt a vitát. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, ez egy olyan vita, amely túlmutat már a megállapodásokon is. Az erdőgazdálkodással kapcsolatban nem csak ereskedelmről van szó, hanem itt már energiaforrásokról is, és egyre a nagyobb populáció is kihat a, az erdőkre. Tehát ez egy elsőfajta lépés. Tudom, hogy ez nem jelent megoldást még, de hát valahol el kell kezdenünk. Ugyanakkor nem szeretném elvenni a kedvüket attól, hogy be ezeket az országokat. Az országoknak nagyon nehéz a történelmük, csak 50 évvel ezelőtt vívták ki a függetlenségüket, de nem olyan módon, ahogy mi azt jelenleg, illetve függetlenek, tehát időre van szükség ahhoz, hogy létrehozzák a, azt a rendszert, amivel lehet küzdeni a korrupciót. Ugyanígy vonatkozik ez az erőforrások kezelésére is, de azért vannak már lépések Afrikában, már megtörtént a gazdasági növekedés még a válság idején is, vagyis ez azt jelenti, hogy Afrika egyre erősebbé válik. Ez egy indikátor, amely már az általános tendenciát mutatja, és ez már mindenképpen üdvözlendő. Tehát az egyetlen dolog, ahogy erősíthetjük ezt a folyamatot, az az, hogy együttműködünk Afrikával. Ez hozzátartozik a megfelelő erdőgazdálkodás is. Együttműködünk a kongói demokratikus közgazdasággal és Indonéziával is, tárgyalunk Indonéziával, de már megvan a remény arra, hogy le tudjuk ezeket zárni. Tehát megvan a veszély, azonban ez minimális. A szerepvállalás az, ahol el kell kezdenünk. Tehát valóban meg kell vizsgálni ezt a folyamatot, mi pedig pozitív szemszögből. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet globálisan fellépni a klímaváltozással szemben. Cancun már irányt mutatott, de ezt is komolyan kell venni. Lehet, hogyha a világ egy része fenntartható lesz és fel, akkor abból más, a világ más része is tanulhatnak. Ugyanez vonatkozik az erőforrás hatékonyságra, és tehát úgy gondolom, hogy mindenképp pontot tudunk mutatni. Ugyanakkor szeretném elmondani ezt, hogy mit szeretne majd nyomon követni a bizottság. Vannak EU delegációink, vannak tagállami delegációk. Ez egy olyan folyamat, ahol a tagállamokkal együttműködünk. Nem csak a bizottság lépít fel egyedül, mert nagyon sok esetben főként a tagállamok tapasztalata nagyon fontos ahhoz, hogy lezárhassuk, megköthessük ezeket az önkéntes megállapodásokat. Hiszek abban, hogy ez egy nagyon egészséges folyamat a jó irányba halad, és ez eh, és részben válasz kínált azokra a kérésekre, amelyeket felvetettek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig visszatérek a jelentés készítőhöz Zsadó úrhoz. Köszönöm szépen, biztos úr. Még egyszer köszönet minden kollégának, aki hozzászólt a vitához. Azt hiszem, mindenki ugyanabban az irányban mozdult el, ugyanazt az állapotot képviselte. Nagyon fontos ugye a GPM, amely a kapocs, a fejlődés, a környezetvédelem, fejlesztés, környezetvédelem, illetve a civil társadalom megerősítések között. Azt hiszem ma, ha van egy olyan szint, amelyre fel lehet építeni a fenntartható fejlődést, szerintem ez a civil társadalom megerősítése. Ezekben az országokban, a fejlődő országokban a demokrácia legfontosabb eleme ugye az elnök választás. Látjuk ugye az elefántcsont partot, csanátos módon még nem éltünk el elég eredményt a szavazati választási jog kapcsán. Most ha állandóan részt veszünk ezen megállapodások kialakításában, azok nyomon követésében, az erdőgazdálkodás alakulásában, és ha beszélünk az erdőításról, beszélünk a jövedelmek megosztásáról, elosztásáról, ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy a civil társadalom megerősítésén keresztül lehet leginkább reagálni arra az évre, amelyet Kínával kapcsolatban tesznek fel. Miért van az, hogy miért válasz, miért felelnénk meg Európával tölt együttműködés kapcsán a szociális, demokratikus, környezetvédelmi kérdéseknél. Ugye Kína a korrupció szintjén, a család szintjén hatalmas alzenállal vonul fel. Én azt gondolom, hogy a legjobb védelem ez ellen, azt gondolom, hogy ugye említette ön is, biztos úr, hogy